Meine sehr verehrte Damen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elnézést, de a kis előzetes megbeszélések tovább tartottak, mint ahogy ezt eredetileg terveztük. E, e, de úgy látom, hogy vannak itt még egyesek, akik e, beszélget, beszélgetnek. Kérem, hogy jöjjenek, csatlakozzanak. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a délutáni ülésre, ülésen és sok szeretettel köszöntöm az Kremszi Osztrák Egyetem diákjait. Remélem, hogy sok érdekeset tanulnak, hallanak, és ugye megtapasztalják azt, hogy a jogi bizottság, hogy eh, vitatkozik és tárgyal meg bizonyos fontos kérdéseket. A 12-es napirendi pont következik, a tematikus főosztályok által készített eh, tanulmányok ismertetése, vállalat irányításról és a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról. Catherine Kafsiant, eh, Philip Portjét, Frank Martin Lapartet Valeri Tandore Masszák asszonyt és Jean-Philippe Damp urakat sok szeretettel köszöntöm. Portje úr és Katya asszony tartják meg a bevezetést, és Lapart úr fogja bemutatni a részvényesek jogai és kötelezettségei című előadást, és aztán a e, vállalkozások, a menedzsment és a felügyeleti szervek közötti kapcsolatról szóló tanulmányt, és e, harmadsorban pedig a vállalat irányítási és vállalati társadalmi felelősségvállalási tanulmányt fogják bemutatni a szakértők. Nem tudom, ki szeretné kezdeni. Portjé úr, tessék öné a szó. Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Filip e, Portjénak hívnak Három eh, tanulmányt eh, készítettünk a Júri eh, Szakbizottság megbízásából, és Katrin Katyárral készít, vezettük ezt a projektet. Remélem, hogy hallanak. A három tanulmányt szeretném bemutatni. Három tanulmányról van szó az Európai Unió hogyan tudja lehetővé tenni a három fontos ágazatnak, tehát a részvényesek jogai és kötelezettségei, illetve a kapcsolatok a felügyeleti szervek és a menedzsment között, illetve a társadalmi felelősségvállalás, tehát ezen három területen hogyan tudja az Európai Unió javítani a hatékonyságokat, hatékonyságot. Szeretném elmondani, hogy tőke egyesítő társaságokról eh, van eh, itt szó. Mindenki, minden országnak megvan a eh, saját, mind, saját vállalati struktúrája, a részvénytársaságok és egyéb társaságok, Angliában, Franciaországban, stb. És ezekre a vállalatokról is szó van, de mi nem csak ezekre koncentráltunk, hanem kibővítettük a tanulmánynak a hatáját. Az jó európai gyakorlatot szerettük volna megnézni. Az össze, nem csak összehasonlító jogról van itt szó, hanem arról is, hogy megvizsgáltuk azt, hogy miért jók a gyakorlatok, miért közepesek, vagy nem olyan jók, vagy miért rosszak. Nos, tehát megvizsgáltuk ezeket a kérdéseket, és Megvizsgáltuk azokat a fő szempontokat, amelyeket az Európai Unió is fontos szempontoknak tart, illetve különböző kategóriákat, az érdekelt felekre vonatkozó kérdéseket, a vállalatok érdekeit, aztán megnéztük azt is, hogy milyen hosszú távú gyakorlatok vannak, nem annyira a rövid távú magatartásformák terjesztését tartjuk fontosnak, illetve harmadszor pedig fontosnak tartjuk a vállalkozási értékeknek a, a támogatását, a Tehát sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogy a vállalkozás a társadalomba illeszkedjen, és ennek az értékeit magának vallja, tehát nem csak egy, egyértelműen a tőke érdekeket tartsa szem előtt. Emellett fontosnak tartjuk megvizsgálni azt, hogy hogy hogyan lehet az egyensúlyt biztosítani, és nem elbillenni az egyik vagy a másik irányba. Ami a metodológiát illeti 27 tagállamot vizsgáltuk meg. Az önöknek átadott anyagban láthatják az eredményeket, azonban ezek közül kiválasztottunk néhányat, amelyek néhány tagállamnak a jogállását vizsgáltuk meg, amelyek különlegességek, különleges adottságokkal rendelkeztek, vagy különleges példákat mutattak fel. Ezeket nem értékeltük pozitív vagy negatív irányba, egyszerűen ezeket megvizsgáltuk és összehasonlítottuk egymással találkoztunk jogászokkal, közgazdászokkal, menedzserekkel, vállalatirányítási szakértőkkel ajánlásokat dolgoztunk ki, minél koncentráltunk arra, hogy minél egyértelműbb, konkrétabb, gyakorlati jellegűbb ajánlásokról legyen szó, ugyanis rendkívül komplex témá, témáról van szó. Frank Martel Lapardnak fogom átadni a szót, aki a részvényesek jogairól és kötelezettségeiről fog beszámolni. Merci szépen. Először is engedjék meg. Nagyszerű. Először is bekezdésként, vagy bevezetőként, ha megengedik, röviden bemutatom a kiinduló pontot, a tanulmány kiindulási pontját, a kontextust, amelybe helyeztük ezeket a tanulmányokat, és megállapítottuk azt, hogy vannak bizonyos derivátumok, vagy származtatható elemek, amelyek általában csatlakoznak abba, ahhoz, hogy a részvényeseket nem nagyon vonják be a társadalmi életbe. Két irányban lehet ezeket megkülönböztetni. Először is a részvényesek nem eléggé veszik ki részüket a személyes érdekekből, és másrésztről miután nem vonják be a részvényeseket, a szociális vezetők, tehát gyakorlatilag lehet, hogy nem koherensek, és nem mindig alkalmazkodnak a részvényesek érdekeihez. Nos, két dolog, amely egymással szembe állítható. Most az ajánlásainkkal próbáltuk valamilyen módon korrigálni ezt a helyzetet ezen tanulmányok segítségével. A tanulmányok fő tárgya az, hogy megnézzük a részvényesek jogait és kötelezettségeit, és szeretnénk megtalálni egy megfelelő egyensúlyt. Egyrészt a kötelezettségek, ugye azon elemek között, amelyek kedvezőek a részvényesek számára, és másrészt a kötelezettségek, vagy kötelezettségek azt jelentik, hogy a részvényesek kötelezettséggel tartoznak a társadalom felé is, és le kell adják jogaik egy részét kötelezettségek formában. Most eh, nem csak a meglévő elemeket elemeztük, hanem az volt a célkitűzésünk, hogy ajánlásokat tudjunk megfogalmazni. Olyanokat, amelyek segítségével egy eh, korlátozó érvényű jogszabályt hozzunk létre, irányelvet, Miért egy korlátozó érvényű jogi eszköze gondoltunk? Úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos az, hogy létrehozzunk valódi dinamizmust az Európai Unióban a vállalkozások, cégek, társaságok jogában. Konvergálni kellene ezeket, méghozzá egy egységes irányt kellene meghatározni az európai társaságok, gazdasági társaságok számára, egy koherenciát, tehát az európai társaságok jogi harmonizációról van szó bizonyos értelmeben. Vannak persze különlegességek helyi szinten, éppen ezért arra törekedtünk a tanulmány készítése során, hogy az ajánlások, a jogszabályok, amelyeket megfogalmazunk, konszenzusba épüljenek be, méghozzá minél nagyobb konszenzusra szeretnénk törekedni hogy az irányelv az például ne okozzon a tagállamok többségének túl nagy traumát. A konszenzus tehát a fő célkitűzés. Tehát elkészítettük ezt a tanulmányt. Először is föltettük azt a fő kérdést, amely az, hogy térképezzük fel a részvényesek jogait és kötelezettségeit, miről beszélünk? Ki az a részvényes? Különbséget tettünk kétfajta részvényes típus között. Ugye van a, a részvényes, aki választójoggal rendelkezik, joggal rendelkezik, és másrészt a részvényes, mint tulajdonos, részvény tulajdonos. Ebben a kettős minőségében vizsgáltuk meg a részvényeseket, és mind a kettő formátumban a részvényesnek van joga, és van, vannak joga és kötelezettségei. Annak érdekében, hogy osztályozni tudjuk ezeket, a jogokat és kötelezettségeket, és strukturálni tudjuk őket, arra törekedtünk, hogy begyűjtsük a leginkább bevált gyakorlatokat, ahogy Philip Bartier is megemlítette, a 27 tagállamot gyűjtöttük be ezeket a best practice-eket, ha úgy tetszik. Na most három kritériumot határoztunk meg, amely segítségével előnybe lehet részesíteni egyiket a másikkal. Az egyik ilyen kritérium, ezt már Filip is említette, az egyik kritérium az, a célkütőzés, tehát az, hogy előnyben részesítsük azokat, akik valóban hosszú távú értéket teremtenek. Ezt, ez az érték az egész cég számára érték, a kategorikus értékeken, érdekeken túl, nem csupán egy kategória érdeke, úgy például a részvényes érdeke kerül itt előtérbe, ezen szelekciós folyamatban a vállalkozás érdekét is figyelembe vesszük, a kollektív dimenziót is figyelembe vesszük, és ez azt jelentette, hogy figyelembe vettük a harmonizált kollektív érdekcsoportot. Aztán az ajánlásaink azt szeret, még elérni, hogy a jogok és kötelezettségek között egyensúlyt teremtsünk annak érdekében, hogy javítsuk a jogi helyzetet. Ez két fő vonal mentén halad ez a megoldás. Először is meg kell határozni, hogy a szociális érdek az primátust élvez. Másrészt viszont harmonizált módon lehet fellépni a részvényeseknek. hogy ez a 11-20-as ajánlás az első 10 volt az előző csoporthoz tartozó. Ha úgy tetszik, ezt a két vonalat egyesítve, kombinálva jutottunk el az ajánlásokhoz, ami a szociális érdek primátusát illeti. Nos, ez a szociális érdek következőképpen definiálható. A, tehát igazából a jogi társaság érdekei ezek. Nagyon fontos, a jogi személyiség érdeke. Éppen ezért a tagállamoknak értelmezniük kell ezt a helyi jogi, joggyakorlat értelmében kell ezt a definíciót értelmezni. A jogi személyiség, a globális érdek az egyéni érdekek fölött van. Két konklúzió vonható le ebből. Bármi legyen a jogok legitimitása, a részvényesek esetében ezek a jogok háttérbe kell szoruljanak, hogyha ez a gyakorlat a szociális érdekbe ütközik. Tehát úgy kell bizonyos jogokat gyakorolni, hogy azok ne tegyenek lehetővé visszaéltés, és ne például a többség kisebb, kisebbség visszaélése a hatalommal, akár szociális értékkel kapcsolatban, vagy jogokkal kapcsolatban. Tehát nem lesz szabad azt megengedni, hogy mondjuk a többségi tulajdonosok visszaélnek jogaikkal. Tehát az egész társaság jogait, érdekeit kell képviselni, és tiszteletben tartani a részvényeseknek. A második fővonal elismerni a kollektív viselkedést, fogalmát, legyen ez itt a jogok területén. El kell ismernünk azt, hogy a részvényesek jogokat gyakoroljanak, főleg a többen vannak csoportosan, és ezeket a jogokat gyakorolhatják, azt is el kell ismerni, hogy a részvényesek együtt lépnek fel, nyilván logikus az, hogy vannak kötelezettségeik is, csoportként, kollektív felelősségük és egy szolidáris kötelezettség felelősségvállalásuk. Ezen két irány kombinációja vezetett el az ajánlásokhoz, ami azt jelenti, hogy a társaságok csoportjának fogalmát dolgoztuk ki. Miért is van ez? Ne felejtjük, hogy bizonyos részvényesek maguk is lehetnek társaságok ezt a helyzetet nem tudom feloldani, ha azt mondom, hogy a szociális jogoknak kell primátust élvezni, hogy lehet azt a helyzetet feloldani, hogy két egymástól független szociális érdek ütközhet. Másrésztről lehet ugye egy anyavállalat és leányvállalat, anyatársak és leánytársak, tehát ezek is egymással együtt felléphetek, és egy harmadik szereplővel szemben, vagy vele együtt is. Amikor össze akarom egyeztetni a két fő irányvonalat, amelyet ismertettem az előbb, akkor az egyetlen módszer erre az, hogy a társaságok csoportjának fogalmát emelem ki, ezt ugye a csoportérdek váltja fel a társaság érdek fogalmát, mert bizonyos részvényesek maguk is társaságok. Köszönöm szépen. Átadom a szót Valerie kolléganőmnek. A kettes számú tanulmányról. Bonjour, donc je suis... Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Jan Patrikkal együtt a második tanulmányt eh, készítettük el. Ez a felügyeleti eh, szerv, tehát a társaság felügyeleti szerve és a menedzsment közötti kapcsolatokra vonatkozik. Az első dolog, amivel szemben álltunk, szembenéztünk, az az, hogy meg kellett érteni és világosan definiálni kell arról, hogy mi is a felügyeleti szerv. Mit értünk ezen? Európában különböző nemzeti jogrendszerek vannak, ezek ugye egymás mellett léteznek, Jan majd vissza fog erre térni, vagy ki fog erre térni részleteiben. Nos, ezek bizonyos zavarhoz vezethetnek, amikor is a felügyeleti szervről beszélünk. Ez, mi, ez a felügyelőbizottság, vagy olyan felügyeleti szerv, amely német jognak felelne meg. Most tehát többféle nehéz, e, ez volt az első nehézség, amelyel szembenéztünk. Tehát olyan munkamódszert kellett találni, amely lehetővé teszi a különböző jogrendek összehasonlítását. És végeredményben a vállalat irányítása kapcsolatban három hatalmi szempontot vizsgáltunk meg. A végrehajtás, a felügyeleti szerv, illetve a részvényesek milyen hatalommal rendelkeznek. Ezt vizsgáltuk meg. Ez, ez volt a kulcsfontosságú kiinduló pont. Ennek természetesen hatása van a tanulmányunkra arra, hogy hogyan pontosítottuk a vizsgálatunk tárgyát, annak érdekében, hogy összehasonlíthatóak legyenek ezek a különböző jogrendek. Nos, a különböző jogrendeket tehát megvizsgáltuk, és Frank az egyes tanulmányban egy másfajta végkövetkeztetésre jutott. Mi azt gondoltuk, hogy nem biztos, hogy mindenképpen szükséges standardizálni eh, az európai vállalati jogot, legalábbis ami a tanulmányunk mi, a mi tanulmányunknak a tárgyát illeti, a menedzsment és a, eh, és a felügyeleti szerv közötti kapcsolatokat illetően. Aztán megvizsgáltuk a jó eh, irányítás, vállalatirányításnak a feladatait és célkitűzéseit, a két másik tanulmány is kitér erre, és végül végül pedig a megfogalmazott ajánlásokra fogunk visszatérni. Az első nehézség, amelyről beszéltünk, hogy a, az irányításnak a quintessenciáját megtaláljuk, és megvizsgáltuk azt a három típusú hatalmat, amelyet létezik egy vállalaton belül. Tehát a tőke, a hatalma, amely lehetővé teszi a vállalkozás beindulását, aztán a végrehajtó hatalom, ez, ez az, amely egyrészt meghatározza a stratégiát, lehetővé teszi a vállalkozásnak a futá, futtatását, ez tehát a menedzsment. A nehézség azonban az, hogy a nemzeti jogok, különböző nemzeti jogok szerint a menedzsment az lehet egy vagy több természetes személy, vagy lehetnek különböző szervek ezek, amelyek ezt a hatalmat, ezt a típusú hatalmat gyakorolják. A különböző jogrendekben tehát különböző szinten valósul ez meg. Van olyan, ahol felügyeleti szerv, valahol igazgatóság, ahol vezérigazgatóság szintjén. Illetve a felügyelő hatalom, a harmadik hatalmi típus, és ez ennek a feladata biztosítani az, hogy a végrehajtó hatalom által megtartott stratégia végrehajtása megfelele a társadalmi felelősségvállalásnak, a társadalmi értékeknek és hosszú távú értékeket képvisel-e. Ez e, vannak olyan országok, ahol ez a hatalom teljesen elkülönül a végrehajtó hatalomtól, de aztán van, vannak más országok, például Németországban, ahol a felügyelőbizottság és az igazgató tanács teljes mértékben elkülönül egymástól. Ez sokkal kevésbé világos az angol száz Board of Directors szintjén, ahol nehéz, mm, mm, ahol meg kell határozni, hogy kik azok az igazgatók, akik exekutív, és kik azok, akik nem exekutív hatalommal rendelkeznek, éppen azért, hogy kategorizálni tudjuk. Franciaország pedig a különböző európai hatások keresztüzében áll, és mindenféle, a különböző rendszerek, nemzeti rendszerek különböző hatásai érezhetőek a francia rendszerben. I don't nous, nous vous avons proposé une carte. Egy térképet készítettünk, amelynek segítségével könnyebb megérteni az Európai Unióban különböző jogrendszerek egymás melletti létezését. Tulajdonképpen két kulcsfontosságú hatás van. Az egyik a common law, az esetjog, ugye, a másik pedig a, a, a német-római hagyományokkal rendelkező kontinentális jog. Nos, ezek a kulcsfontosságú hatások. A common law, az esetjog egy monista rendszert vezet be, ahol ugye létez, ahol igazgatók dolgoznak, a, a kontinentális jog pedig a dualista rendszert vezeti be, ahol léteznek ugye az igazgatók, az igazgató tanácsban töbörülnek, és emellett van még egy felügyelőbizottság. Illetve egy második csoportban vannak olyan országok, ahol, ahol a kevert rendszer valósul meg, ahol mind a két hatás érezteti, hat, mind a két iskola érezteti hatását, vagy mind a két jogrend. Franciaország például ilyen. Itt egyrészt, illetve egyszerre léteznek olyan vállalkozási típusok, amelyekre inkább a, a német jog, vagy a római jog van inkább hatással, és vannak olyan vállalattípusok, amelyekre inkább a nyugatról érkező jogi iskola hatott. Ez a, itt a térképen látható a rózsaszínen jelölve az úgynevezett hibrid rendszerek, ahol nagyon egyszerű vállalati struktúrák léteznek egy főigazgatóval, egy személye vagy egy szervvel a csúcson, akinek a kezében van a végrehajtó hatalom, és itt nincs felügyelő szerv. Ezt szeretném kiegészíteni azzal, hogy nagyon fontos, hogy lássuk a különböző színeket, ugyanis sárgával látják az esetjogra, az esetjogot, a kékkel látják a német jogot, a kontinentális jogot, illetve zölden látják a vegyes jogot, és rózsaszínnel ezt a hibrid rendszert. Na most a következő dia lehet, hogy nem mindig számára érthető, ezért erre kitérnék. Itt arról van szó, hogy a részvénytársaságot hogyan lehet, milyen, milyen szervezeti módszerek vannak ezen belül. Itt a francia esetet vettük alapul. Természetesen a séma a színkóddal, és azt a színkód magyarázatát alul látják, most megmutatja azt, hogy különböző típusú részvénytársaságok amelyek léteznek Franciaországban, ezekben a ez a három típusú hatalom hogyan, milyen kölcsönhatásban áll. Itt arról van tehát szó, itt beszéltünk jogról. nézzük a harmadik, a harmadik, a legklasszikusabb mintát, ez a, ez a klasszikus részvénytársaság a francia jog szerint, amelyben a végrehajtó hatalom dominál, ez a vezérigazgató kezében összpontosul, és ő az, aki a felügyelőbizottság, illetve az igazgató tanács keretén belül is a hatalmát gyakorolja. Ez egy nagyon központosított hatalmi rendszert mutató vállalkozási típus. Itt ez, el, ez a barról az első mintának teljesen ellentmond, ez inkább a német rendszernek felel meg, ahol van egy külön igazgatótanács és külön felügyelőbizottság, és a és a hatalom, a végrehajtó, a hatalom az igazgató tanács kezében van, tehát igazgatók csoportja kezében, a felügyelő hatalom pedig a felügyelőbizottság kezében van. A felügyelő bizottság pedig nem vehet részt, vagy nem avatkozhat be a vezetés menedzsment feladatokban. Második minta, balról a második, inkább az angol száz mintát mutatja. Itt a hatalom megosztásáról van szó, a A, az elnök és a főigazgató hatalma e, megoszlik, e, és a két jobboldali e, séma pedig az egyszerűsített mintát mutatja, az egyszerűsített részvénytársasági mintát, és a teljesen jobb oldalon lévő minta pedig az a közep, közepes méretű vállalkozások esetében a leginkább alkalmazott forma, itt létre kell hozni egy felügyelő szervet, még akkor is, hogyha a jog nem kötelezi erre ezeket a vállalkozási formákat, mégis enélkül nem működik ez a rendszer és ennélkül nem lehet döntéseket hozni, e, amely döntések pedig elengedhetetlenek a vállalkozás stratégiájának megvalósítása szempontjából. Nos, mindez e, hat, ugye abból e, összekapcsolódik azzal a, a, azokkal a meghatározásokkal, amelyeket választottunk a tanulmány során. A Supervisory Board, ez tulajdonképpen egy olyan szerv, amely a, a felügyeleti szervi hatalmat gyakorolja. Tehát gyakorolja ezt a hatalmat, ez egy, egyértelmű. És Emellett itt van a management, ez francia a direkció, tehát az igazgatás, eh, amely a végrehajtó eh, hatalmat gyakorolja, legyen itt szó eh, egy személyes hatalomgyakorlásról, vagy pedig egy szerv vállalja ezt a végrehajtó feladatát. On a feladatát. Megértettük az, hogy az, ami meglepet minket, hogy mennyire eltérőek ezek a jogok Európában, mennyire eltérőek a társaságokra alkalmazandó jogok bizonyos tagállamokban. Azokban, amelyeket eh, a vegyes kategóriával eh, jellemeztünk. Ez a sokszínűség. Nos, hogy lehet csökkenteni? standardizálni kellene a társasági jogokat, Európa, vagy jogot Európában. Nyilvánvalóan ennek vannak előnyei, amiket mindenki ismer. Ez egy olyan tényező, mely biztonságot, jogbiztonságot jelent a társaságok számára, a partnerek számára. Ez előnyben részesíteni a mobilitást, a társaságok mobilitását az európai térségben. Ez egy nagyon is aktuális kérdés. És azt is tudjuk, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet már az ötödik irányelvben is előre vetítettek. De úgy gondoltuk, hogy a szabanyosítás hátránya túlsúlyban van az előnyökkel szemben. Miért? Alapvető oka a következő. A jogrendszerek sokszínűsége, kulturális hagyományoknak köszönhető a nemzeti hagyományokhoz kapcsolódnak, ezek mélyen gyökereznek a rendszerekben. Nem jó dolog azt gondolom, hogy ezeket eltörölni, ezt a sokszír, sokszínűséget, sokféleséget az Európai Unióban, amelynek kulturális hagyományai vannak. Mi abból indultunk ki tehát, hogy ez a sokféleség megfelel az egyéni érdekeknek, ezeket meg kell védeni, másrésztről van egy kapcsolat a társasági típus, jogi ö, státusza ö, között, és nem lenne jó a gazdasági szereplőknek, ha lecsökkentenénk azt a palettát, amelyel eddig rendelkeztek. Nagyon jó lenne, megállapítjuk azt is, hogy az irányítási struktúrát nagymértékben befolyásolja az a mód, ahogyan a három hatalom kifejeződésre, kifejezésre kerül, amely meghatározza végül is azt a tipológiát, amely felállítható az irányítási formákról. Attól függ, hogy a három hatalom hogyan válik el, a látható ábrán ez a vízszintes ábra vonal, ami hatalmi ágak szétválasztását illeti, nos ennek van hatása az irányítás komplexitására, és azt gondolom, hogy bizonyos árnyaltságra szükség van. Így próbáltunk a sémával kifejezni. Ezt a sémát a francia, egy francia cég, a Next javasolta, amely bemutatja tehát azt, hogy milyen különböző tipológiái vannak ezeknek a társaságoknak, az egyes táblázatokban sötétkékkel látják a sötétkék kockákban, aztán vannak figyelemre felhívó pontok, hogy megnézzük, hogy mi dominálja ezeket a struktúrákat. Az első lépcső, ha megnézzük ezt a lépcsősort, az első lépcsőfok, ez a vállalati autokrácia, tehát ugyanaz a személy, a végrehajtó és a felügyelő, nagyon erős a végrehajtó hatalom, nagyon sokszor össze is keverik. Nagyon fontos tehát, hogy a felügyeleti hatalmi szerv teljes mértékben ki tudjon teljesedni. Van a nyitott vállalkozási autokrácia. Itt mire kell felé, felülni a figyelmet? A kisebbségek érdekeit kell figyelni. A következő, ami a részvényesi dominanciát életi, ez a részvényesi csoport talán dominálja is az egészet, és mire kell felfigyelni? Oda kell figyelni, hogy jobban nem szabad, hogy összekeveredjen a felügyelet és a végrehajtás, aztán a következő pedig a menedzseri struktúra, ez a klasszikus modellhez közeledő, tehát van egy olyan részvényesi csoport, ahol van egy végrehajtó hatalma, ami nagyon erős, vagy egy végrehajtó szem, ami nagyon erős, amely a vállalat egészének érdekét képviseleti, nem feltétlenül a részvényeseket. Az utolsót részvényesi demokráciának hívjuk, a három hatalmi ág, vagy a vezetés, vagy életesi ág világosan szétválik, és azt hiszem, hogy itt azt gondolhatnánk, hogy arra kell felhívni a figyelmet, hogy ez a hármasság azért komplex problémákat is felvethet. Két területet említenék, az egyik, amilyen kékes lila ö, ábrában található, ugye ez a, a, az irányítási kódex, etikai kódex, amit a legtöbb európai országban ismerünk. Aztán bal oldalon található a zöld dobozban a méretre szabott irányítás, ahol jól látjuk, nagyon fontos, hogy az operátoroknak legyen valamennyi szabadságuk vagy mozgásterük, ami a corporate governance-et illeti, a vállalati gazdasági irányítást, azt az Egyesült Államok, vállalkirányítás az Egyesült Államokban vezették be, ott találták ki, és később vezették be az Európai Unióba, Nagy-Britannián keresztül került az Európai Unióba a tanulmányunk, arra vezetett rá minket, hogy mindenképpen fontos kiemelni azt, hogy amit meg kell védeni, az nem csak a részvényes érdeke, hanem van egy felsőbb érdek, amely tartalmazza a részvényes érdeket, de azon túlmegy. Ez a társadalmi érdek, vagy szociális érdek. Figyelembe kell venni az értékteremtés időtartamát is, tehát ez a vezet, vezérfonal, amely összeköti a három tanulmányt. Az utolsó dia összefoglalja az ajánlásainkat, az első táblázatban lehet látni a három tengelyt. Gyorsan akkor megpróbálom ezeket összefoglalni. Az első tengely az eszközökre vonatkozik, amely segítségével javítani lehet a felügyeleti szerv teljesítményét. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok eredményt értünk el ezen a területen, méghozzá a jó irányítási kódexek segítségével. De még van mit tenni, ajánlások formájában határozzuk majd meg a tennivalókat az irányelvben. Ez a soft law, nem a hard law esete. Nos, arra kell törekedni, hogy előrelépjünk együtt, közösen ugyanabban az irányban. Nos, az információ, pontosabban a felügyeleti testület egyéni tagjainak tájékoztatását kell javítani. Lehetővé kell tenni ezen felügyeleti szerv tagjainak, azt, hogy részt vegyenek eh, olyan képzési formákban, amelyeket a nagy cégek egy része már biztosít a testület a tagjai számára. Úgy gondoljuk, hogy fontos általánosítani a bizottsági gyakorlatot. Nagyon fontos, hogy legyen egy javadalmazási bizottság, ennek eh, mérséklő hatása volt a eh, vezérigazgatók javadalmazására. Ami az Európai Uniós jogot illeti, nem csak a hard ló, hanem a soft ló segítségével is vihető. Szinte minden európai tagállam rendelkezik vállalatjelentési kódexsel, és ezeknek a kódexeknek van egyfajta konvergáló jellemzője. Egy megfigyelő központot kellene létrehozni, amely a vállalatirányítást figyelné meg, és ami elősegítené ezt a elmozdulás az Európai Unióban. Mármint az ugyanabban az irányban történőt. A második tengely az egyensúlyt életén nők és férfiak között. Sokat, nem sok innovatív dolog történt itt. Az Európai Parlament 2012. márciusában elfogadott egy olyan állásfoglalást, amely azon irányára vonatkozik, amely a női férfi egyenjogosságot érintő kvóta rendszerre kapcsolatos. De a komparatív tanulmányunk során érdekes dolgot találtunk Spanyolországban. Spanyolország nem csak szankciókat, hanem ösztönzőket is bevezette. Jelenleg Spanyolországban azt tervezik, hogy a közbeszerzési folyamatban azokat a cégeket előnyben részesítették, akik ezek, amelyek ezeket a kvótákat betartják. A tízes ajánlás előrevetíti az, hogy be fognak vezetni egy, koncent, egy harmonizációs ö, törvényt, amely a konzultáció és a megállapodás közötti átmenet lenne, és vannak ajánlások, amelyek az európai az Európai Gazdasági Társaság struktúrájára vonatkoznak. Most pedig megadom a hármas tanulmány ismertetésére, Jean-Philippe Tonnak a szót. Ő a vállalatok felelősségéről szólt. Euh, Köszönöm, hölgyeim és uraim! Először is pontosítani kell, hogy, ugye eh, el kell mondani, hogy a szakértőknek az a hátránya, ugye, hogy szakértenek, és ezt nagyon sok hosszadalmasan csinálják, nagyon belemennek a részletekbe, úgyhogy próbálom ezt elkerülni, röviden bemutatni a eh, témát. Egy metaforával kezdeném eh, a tengerészetből. A, mi a szociális érdek? ez az iránytű, az, ez, ez, ez az iránytű, amelyet meg, amely meghatározza, hogy merre kell menni. Azonban ahhoz, hogy elérjük a célunkat, meg kell néznünk, hogy mit csinál az irányítás, mit csinál a, ki vezet, ki ellenőriz, ez az ellenőrzés a felügyelőbizottság feladata, ez már a a kapitánynak a kabinja, ahol eldőlnek a fontos döntések. Az európai a, a, a szociális érdekek pedig az az egész tenger, az egész társadal, a társadalmat reprezentálja a tenger, ahol különböző kockázatok merülhetnek fel. Nos, különböző az európai kezdeményezések és jogszabályok azok javíthatják a helyzetet, azonban bonyolíthatják is, ugyanis a 27 tagállamban nagyon különböző rendszerek léteznek, és egy vállalat az összes 27 tagállamban felléphet, és ez eléggé összetetté teszi a helyzetét. A vállalkozásoknak a vállalati felelősség vállalása az egyenes arányban áll, kellene, hogy álljon azzal a hatással, amelyet gyakorolnak a társadalomban, vagy ezzel a szereppel, amit gyakorolnak. hogyha megvizsgáljuk a vállalati felelősséget szociális szempontból, akkor itt számos olyan norma felmerül, amely nem mindenképpen jogi norma. És ez a jogi normákon belül is van a hard law és a soft law közötti különbségtétel. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy annak érdekében, hogy, meg, hogy ezt a tanulmányt elkészíthessük, fel kellett tennünk magunknak a kérdést, hogy létezik-e egyáltalán társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó jog. Először is meg kellett vizsgálni azt, hogy mi forog kockán, mi, mi, mi, mi a tét most ugye a válság során azt gondolják sokan, hogy a vállalkozásokra új vállalkozásokat továbbra is gúzsba kötjük, új korlátozásokat nyújtunk be. Itt azonban arról van szó, hogy meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a vállalkozások számára ezeket a normákat úgy kialakítani, hogy a vállalkozások számára ez hozzáadott értéket is jelenthessen. A vállalati szerepvállalással, vagy társadalmi szerepvállalással mm, meg kell vizsgálni azt, hogy olyan jogi mm, megoldásokat kell kialakítani, amelyek előnyére válnak a vállalkozásoknak. A léteznek nemzetközi, európai megoldások, de léteznek kezdeményezések, de léteznek tagállami kezdeményezések is a társadalmi felelősségvállalás során. Nemzetközi szempontból manapság föderatív jellegűek, például az ENSZ-ben az kezdeményezések, és megvizsgálják azokat az elveket, és megnézik azt, hogy itt arról van szó, hogy a tagállamok hogyan tudnak úgy, vagy a vállalkozások hogyan tudják a vállalkozásokat úgy folytatni, hogy a környezetvédelmi, illetve a szociális érdekeket szem előtt tartsák. Az Európai Unióban ez a vállalati felelősség vállalási jog, ez az EMAS-szal vagy egyéb rendszerekkel kezd kialakulni, és ez is a környezetvédelmet célozza, aztán a vállalatoknak az átláthatóságát, helyzetet javítja környezeti, szociális szempontból. Emellett számos olyan irányelv van és rendelet van, amely a vállalkozásokra különböző szempontból környezetvédelmi, szociális, emberjogi szempontból számos kötelességet ró, és ezek a kötelességek kihatással vannak a vállalat igazgatásra, és kérdés az, hogy a felügyelőbizottságnak mennyiben van joga ezeket érvényesíteni. érvényesíteni. Na most különböző szakmai szempontok léteznek. Vannak olyan olyan kötelességek, amelyek amelyek bizonyos értékek védelmére szólítanak fel. A 27 tagállamból, miközben megvizsgáltuk ezt a 27 tagállamot, ötöt választottuk ki, amelyek érdekes helyzetet, vagy amelyek kifejezetten érdekesek ebből a szempontból. Németország például itt ez a téma nagyon is a vita tárgyát képezi. A tagállamokra bízzák azt, hogy, ön, hogy ön szabályozást végezzenek, tehát a, a vállalatoktól várják el azt, hogy ők maguk szabályokat állítsanak fel a saját tevékenységükre vonatkozóan környezeti, szociális és emberi jogi szempontok tiszteletben tartásával. Az Egyesült Királyságban a jó, tehát a vezetők, vállalatvezetőknek a viselkedési kódexe az, ami, ami él. Spanyolországban a közvállalkozásokat vizsgáltuk meg a tanulmány szempontjából. Dániában inkább a nagy vállalkozásokra vonatkozik a vállalati felelősségvállalás, Franciaországban pedig eléggé homályos szabályozás létezik bizonyos jelentéseket kell rész, részletes részletes jelentéseket kell készíteniük bizonyos vállalkozásoknak, amelyek egy bizonyos küszöböt átlépnek. Persze emellett léteznek a vállalkozások szintjéről egyéb egyéni kezdeményezések. A milyen kezdeményezésekről van szó? A vállalkozások ugye szem előtt tartanak bizonyos értékeket. A a kockázat az nem áll meg a határon, a kockázat amely egy olyan vállalkozás számára, amely világszinten lép fel, mindenhol felmerülhet. felmerül a kérdés, hogy a vállalatot hogyan irányítják, eh, hogyan eh, felügyelik, eh, de felmerül a szerződéskötési, az ágazati szabályozások kérdése, legyen szó például a bányászatról, aztán az előszerződések normáiról, a kockázat megelőzési mechanizmusokról. Ez nem olyan túl bonyolult, hogyha a választási szempontokat figyelembe vesszük, Például felmerül a rossz kommunikáció kockázata, és ez értékvesztéshez vezet, a jó kommunikáció pedig értékteremtéshez vezet. Lehetővé lehetőségük van a vállalatoknak arra, hogy kifejlesszék ezt a szociális és környezeti felelősségvállalási mm, mechanizmust. Itt most nem a, a, nem a pénzügyi terminősítőkről van szó, hanem a, a pénzügyi szektoron kívüli minősítő ügynökségekről van szó, és ezek megvizsgálják a vállalkozásokat egyiket a másik után, és kritérium, különböző kritériumok alapján. Ezek az ügynökségek minősítő ügynökségek, ezek különböző típusú kritériumokat használnak. Ezzel kapcsolatban az aszimetria, az információs aszimetria kockázata lép fel. Mert hogyha ugye egy vállalkozást értékeltek, és hogyha nem felel meg a kritériumoknak, akkor azt javasolják számára, hogy vizsgálja felül az irányítási felügyeleti mechanizmusait. És emellett felmerül a pénzügyi piacnak a kérdése is, nyilván értik azt, hogy egy ilyen vállalkozás nagyon sokáig felszínen maradhat, elkerülhet minden problémát, kockázatot, rizikót, legyen szó környezetvédelemről, emberjogról, stb de lehet, hogy ennek során, tehát ezt a magatartást választja, fenntartható magatartást, azonban alacsonyabb a hozama. És ez szociálisan felelős beruházást választ a piacon, és ez ennek során figyelembe veszi az igazgatási, a környezetvédelmi és egyéb szempontokat. Az ENSZ Eh, kidolgozta a felelős befektetések, beruházásoknak az elveit és ezek alapján orientálódnak a vállalkozások. Az, infor, az információk és az információkezelés, hogyha nem egyforma, akkor, e, akkor felmerülhet a kockázata annak, hogy pénzügyi buborékok alakulnak ki az Európai Unión belül, eh, és egyesek számára ez lehet pozitív, mások számára nyilván negatív. Ebben az értelemben vizsgáltuk meg azt, hogy hogyan lehet a vállalati felelősségvállalást, egységes vállalati felelősségvállalást megvizsgálni az Európai Unióban. Na most ez először is az információs asszimetria korrekciójára irányul az információ megszerzése és az információ kezelésére eh, vonatkozik ez először is, eh, ezt eh, harmonizálni kell. Ez adnék erre egy példát azon vállalkozásokra, köz, vagy állami vállalkozásokra, vagy vehetjük a spanyol példát, auditot alkalmaznak, akár a, a vállalatok munkatársainak a továbbképzését is vállalják, a vállalkozási vagy vállalati felelősségvállalás kritériumait is meghatározzák. A, vála- a magánvállalkozások, hogyha itt megnézzük a tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokat, itt látunk olyan vállalat igazgatási rendszert, Eh, amely eh, az eh, egész vállalatnak a gerincét adja, az, hogy megértik, hogy milyen kockázatok merülnek fel a világszínpadon az ő nemzetközi tevékenységük során. Aztán a, emellett felmerül, felmerülnek a vezet, felmerül a vezetőségnek a kötelességei, és összességében az információ asszimetriájának elkerülése érdekében az információ közzétételét támogatjuk, az információ kezelése kezelése szempontjából elengedhetetlen az, hogy a minősítő intézeteket, minősítő intézetek megfelelő és egységes kritériumok alapján dolgozzanak, és az értékteremtés szempontjából pedig rendkívül fontos az, hogy a, a vállalkozás fenntartható módon akar dolgozni, és fenntartható módon akar vállalkozni, akkor a vállalati felelősségvállalást komolyan kell vennie. Tehát az elszámoltathatóság elengedhetetlen, nem annyira a minősítés, inkább az elszámoltathatóság áll itt középpont, központban. Ennél még persze tovább is mehetnék, de mm, itt befejezem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadásokat. Két kérdésem volna még. Eleven négyed óra csúszással kezdtünk, és így aztán 4 óra 15-kor kell folytatnunk a szakbizottság ülését, Budú, majd Lichtenberger ö, kollégám kérdez, először Budú írja a szó, hogy kérdés legyen fel. Köszönöm szépen. A, az, hogy a shareholderek nem vesznek részt elégséges mértékben ebben a folyamatban, elektronikus szavazási folyamattal megoldható. Ha pedig egy elektronikus részvényes szavazási rendszer vezetnek be, ez vajon javítaná a vállalati vezetés minőségét? A Lichtenberger. Lichtenberger asszony szó. Köszönöm. Nem tudom, talán a tolmácsolásban értettem félre, de a vállalatok értékelés nagyon optimista az elmúlt évek tapasztalatainak fényében mondhatom ezt, és a elmúlt hónapok tapasztalatának fényében. Ezért én inkább azt támogatnám, hogy a kötelező szabályok érvényesülnének például nők részvételét illetően a vezetésben és egyéb kérdésekben is kötelező szabályok mellett törnék láncsát. Végső soron az elmúlt években láttuk, hogy a vállalatok e vállalati felelősségi dokumentumokat ugyan kiragasztották a falra, nagyszerűen fogalmazott anyagok kerültek fel az internetre a vállalatok részéről, ami azonban ezek betartását illeti, hát az inkább azt a véletlenre hagyták a vállalati vezetők. Ebből ered a kérdésem, mi a teendő, hogyha ezt a, a nagyon puha szabályokra vonatkozó módszertan és orientáció marad fenn, és ha a maga a magatartás úgymond elanyátlanodik, igazából vezetés nélkül marad, és csak szép szavak formáját ölti mint mindez, és a vállalatok gyakorlata elmarad ettől. Hiszen a döntő az, hogy a valóságban hogyan hajtatják végre ezeket. Egy apróságot engedjenek meg még nekem. Nagyon elsősorban a francia struktúrákkal foglalkozva nehezen látható be ez a dolog, hiszen 27 tagállamban különféle vállalati irányítási szabályok és hagyományok érvényesülnek. Köszönöm, Rechner asszonyé a szó, köszönöm. Egy kérdés mind a két, a harmadik előadás két szerzőjehez, tartozom a szakaszonyhoz, Pekló úrhoz intézem ezeket. Ajánlásokat fogalmaztak meg, és ezekben a irányítás felügyeleti szervéről beszéltek. Jobban kérem, hogy fejtsék ki ezt kicsit pontosabban, ennek miben létét. És az utolsó előadás szerzőjéhez, Dómúrhoz intézem kérdésem, arról beszélt, hogy tájékoztatási aszimetriák állnak fenn, és ezeket csökkenteni kellene. Ez lenne a nagy cél. Világos, persze, ez a cél, ám nagyon szépen hangzik ez a célkitűzés. Kérdésem azonban az, hogyan lehetne ezt kicsit pontosabban megfogalmazni, miben áll ennek a célkitűzésnek a lényege. Nekem is van egy kérdés, nem tudom, ki válaszol rá. Mind a két tanulmány beszél a felügyelőbizottság és a menedzsment hatáskör megosztásáról a vállalati irányításban. Nem voltam végig itt, öt percet hiányoztam, ám a mitpestimung, azaz a közös meghatározás módszertanáról nem hallottam. Ez összefügg a vállalati felelősséggel, nem tudom miért nem említették. Németországban nem véletlen hogy, saj, hogy saját szabályozás érvényesül, azaz a vállalatirányítás maga szabályozhat, és itt garantálhatja ezen hatáskörök érvényesülését. Erről nem hallottam az önök előadásában. Nem tudom, ki válaszol rá, kérem jelentkezzen, aki értékesnek érzi magát, és hívadja meg a választ. Köszönöm. Je, vais commencer avec la, la première question. Az első kérdésre reagálnék, amely a részvényesek bevonására vonatkozott, és arra, hogy segítséget jelent az elektronikus szavazás. Nos, azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy nem néztük meg a gyakorlati modalitásokat, nem néztük meg, hogy hogyan gyakorolják a jogaikat részvényesek, ebben nem mentünk bele. Igazából a fő elveket néztük meg, és azt mondtuk, hogy ha nem vagyunk tisztában, hogy ezek a jogok mit is jelentenek, milyen töbletet jelentenek, és ha nem tudjuk, hogy ezeket hogyan lehet értékesíteni, ezeket a jogokat, és hogyan lehet ezeket valóban érvényesítetni, akkor sem értem annak, hogy arra bátorítsuk az embereket, hogy szavazzanak, ha nincsen semmilyen perspektívájuk arra vonatkozóan, hogy valóban hallathatják a hangjukat. Amikor a kisebbségi részvényesekről beszélünk, megállapíthatjuk azt, hogy egyik oka annak, hogy nem vonódnak be, nem vesznek részt, nem azért, mert nem tudnak, mert nincsen technikai lehetőség a kisebbségi részvényeseknek, hanem azért, mert semmi értelme meg vannak győződve a kisebbségi részvényesek, hogy a többségiek úgyis majd a saját akaratokat rájuk kényszerítik. Éppen ezért arra törekedtünk, hogy a szociális érdek fogalmát, a jogi személyiség fogalmát kiemeljük, hogy a többségi részvényesek döntéseket hoznak, amelyek ellentétesek ezen szociális érdekekkel, akkor a kisebbségi részvényes módját lelheti annak, hogy érvényesítse hozzászólási jogát, és érvényesítetheti a szociális érdekeket. Köszönöm szépen. Azt hiszem a második kérdés a felügyeleti szerv és a menedzsment közötti viszonyra vonatkozott, én három aspektusára térnék ki a feltett kérdésnek. Az első férfiak-nők egyen súlya, a francia példa, mely részletesen került, és a részvétel. És Jan majd a vállalatjelentési megfigyelő központról fog beszámolni. Az első megjegyzés ugye a női férfi egyenjogúságot, illetve az egyensúlyt. A soft law nem volt eléggé hatásos, egyetértünk, éppen ezért ajánlást fogalmaztunk meg, amiben azt javasoljuk, hogy ezt a témát, a nők és férfiak közötti egyensúlyt egy irányelv formájában szabályozzuk. Nem a puha szabályok fognak segíteni a helyzet megváltoztatásán. Azt hiszem, hogy egyetértünk az elhangzott megjegyzéssel. A második megjegyzés arra vonatkozott, hogy francia példákat soroltunk fel, ez nem a mi nacionalista érzelmeinkből adódik, hanem ez azért van, mert úgy tűnik, hogy a francia részvénytársaság nagyon szépen mutatja be, hogy milyen európai hatások érik ezt a vállalkozásformát. És ezen francia részvénytársasági modell alapján könnyebben be tudtuk mutatni azt, hogy a társaságok jogi formáiban ez a három hatalmi ág hogyan viszonyul egymáshoz. Nem hoztam német példát, ha csak német példákat hoztam volna. Na, hát így, ennyi. A harmadik kérdés a részvétel. Két fajtája van a részvételnek. Részt venni a döntéshozatali folyamatban, az az első. A kettes tanulmányban lehet kicsit gyorsan foglalmazta meg ezt a két ajánlást, amely két ajánlás a részvétel, a az alkalmazottak részvételét illeti a döntéshozatal folyamatában az irányelv segítségével, mert az ajánlások ki kívánták egészíteni a meglévő irányelveket, vagy újakat is javasoltak volna. Nagyon fontos a pénzügyi részvétel, a másik értelemben vett részvétel, amely egy kettes tanulmány ajánlásában található, esetleg a szociális felelősséggel kapcsolatos ajánlásokban található. Jean-Philippe Dom foglalkozik a pénzügyi részvétel kérdésével. Pardon. Euh, Nos, a... vissza fogok térni az információs anszimetriára hamarosan, de ami a participációt, a részvételt értett érinti, a, a munkavállalók, az alkalmazottak részvételéről beszéltem, a kettes tanulmány erről szólt, természetesen a munkavállalók, az alkalmazottaknak a reprezentációja megvalósítható. Erre, ezzel kapcsolatban nem tettünk ajánlást, mert ez nem általános az összes tagállamban. Ez egy olyan gyakorlat, Eh, amelyek eh, a leg, amely a legnagyobb német eh, vállalkozásokban valósul meg, az főnökség és az alkalmazottak közötti olyan dialógus formák vannak, amelyek az, egy, amelyek az párbeszédet sokkal egyszerűbbé teszik. Nos, itt egy döntő elem létezik, az felügyeleti szerv is, a, fel, a részvétel az a whistleblowingban is megvalósulhat, vagy más szempontokból is. Itt felmerülnek különböző jogi kérdések is, mert az összes, mert a különböző jogi rendszerek a különböző tagállamban különbözőképpen kezelik ezt a kérdést. És még ráadásul az is előfordulhat, hogy tagállamon belül kormányváltáskor változnak a, változik a mm, törvénykezés és, és a megközelítés. Nos, ami a vállalati köz, szerepvállalást illeti, nem elégedünk, nem elégedhetünk meg a soft law-val, a puha joggal, sokkal inkább azt javasoltuk, hogy a, az irányelv 46-os cikkét fogalmazzák újra, amely a mérleg készítési kritériumokra vonatkozik, ahol a, a 12, itt a második tanulmány 12-es ajánlására szeretnék utalni. Nem tudtam belemenni a részletekbe az asszimetriával kapcsolatban. Nos, a következőről van szó. Arról van szó, hogy a vállalkozásokat megfelelő, tehát egyforma kritériumok alapján minősítsék. És itt most nem a pénzügyi vállalkozásokról beszélek, hanem a pénzügyi területen kívüli vállalkozásokról beszélek, amelyeket szintén minősíteni kell. Az, ezzel kapcsolatban már voltak bizonyos ajánlások, például az ISO 26000-as javaslat, norma, tehát Számos részletes ajánlásról beszámolhatok, amelyeket készítettünk. Ezt az információs asszimetriát javítani kell, korrigálni kell. Mindezt átláthatóbbá kell tenni a beruházók, befektetők számára, hogy lássák azt, el tudják dönteni, hogy milyen kritériumok alapján választják ezt vagy ezt a vállalkozást, amely szociálisan felelő, inkább felelősséget vállal, mint a másik. Ez számomra nagyon fontos. Ezeknek az elemeknek segítségével lehet hozzáadott értéket biztosítani a vállalatok számára tulajdonképpen egy olyan felelősségvállalásról van szó, amely nem létezik a világ minden részén, az Európában sokkal inkább megvalósul ez, mint a világ többi részén. Persze nem mi vagyunk az egyetlenek, de itt kifejezetten megfigyelhető ez. Köszönöm, kérem mindenki fogja rövidre, mert nem csak szavaznunk kell. Igen, röviden, illetve egy gyorsan a eh, vállalat irányítási megfigyelőközpontról Elő, igen, mondhatják egyesek azt, hogy a soft law nem eh, nagyon hatásos. Eh, én azonban ennél tovább mennék, a soft law és a hard law közötti feszültség ez létezik, de ez egy kicsit szimplicista megközelítés. A vállalkozások irányítása, irányításának tiszteletben kell tartani a bizonyos szempontokat, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor ezt meg kell indokolniuk. Ez a vállalati irányítási magatartás kódexben szereplő dolgokra vonatkozik. Az Európai Unióban ugye léteznek bizonyos jogi hagyományok, amelyeket tiszteletben kell tartani, és ennek a e, e, kódexnek köszönhetően e, alakulhat ki ennek a vállalatirányítási szerepvállalásnak a megvalósulása. A vállalkozások amikor elkötelezik magukat egy bizonyos érték mellett, akkor onnantól kezdve ezért felelősséget is kell, hogy vállaljanak aki az a vezet, vállalati vezető, aki jelentést készít például a vállalati felelősségvállásról, ő is kötelezettséget vállal emellett. Tehát ez, ennek a kódexnek a jobb ismeretére van szükség, a jó gyakorlatok megosztására, és arról, hogy arra is, arról is szó van, hogy ne csak felülről alakuljon a, a jogrend Európában, ne csak irányelvek és rendeletek szempontjából, vagy ezeken keresztül valósul meg, hanem alulról szerveződve is. Köszönöm szépen. Akkor sietnünk kell. Köszönöm a szakértőknek a tanulmányokat, azok bemutatását, és mindenkinek jó hazautat kívánok, nem marad más hátra. 13-as napi rendi pont következik, Speroni kollégánk jelentése. Kérem őt, röviden tájékoztassunk bennünket a helyzet állásáról, jelenlegi állásáról, és aztán egy próbaszavazást tartunk, hiszen elektronikus szavazást kell majd tartanunk, ezt kell majd teszteljük először. De először Sperón újra szó. Köszönöm. A tanács javaslatát ketté bontotta. Úgyhogy nekünk el kell döntenünk ennek láttán, hogy vajon ö, saját álláspontunkat megújítsuk, vagy az én javaslatomat továbbra is fenntartsuk, és ez szerint járjunk el. Tehát halasszuk el, Speroni úr azt javasolja, hogy ezt szerintem alkalmas volna hogyha elhalasztanánk. Bonjour, merci pour avoir donné la parole à la Commission. Très brièvement. Nagyon röviden, természetesen a rendelkezésükre állnak, minden információt megadok a jogalkotási eljárása kapcsolatban. A reformokat illetően az el... Nagyon röviden, mint tudják, a helyzet a következő. A bizottság Április 30-án javasolt egy reformot a meglévő két rendeletre vonatkozóan a kettőt egyeztetve egy jogi aktusba e építve. A jogi szolgálatnak lehetősége volt megvizsgálni ezt a javaslatot, reformjavaslatot, a vizsgálat május 24-én került sorra, valamint július 9-én. A vizsgálatot követően a konzultatív csoport, mint szokás, véleményt készített ezzel kapcsolatban. Mindez, ami az eredeti javaslatot illeti, amelyet a bizottság megfogalmazott. Július 13-án elfogadtak egy dokumentumot a parlamentben, hát a tanács fogadta el, elnézést kérek, egy dokumentumot hagyott jóvá egy tanács, amelyben megerősítik azt, ha megengedik idéznék ebből a dokumentumból, annak érdekében, hogy a különleges álláspontot tükrözzük Írország és az Egyesült Királyság esetében, az eredeti javaslatot két azonos szövegrészbe osztották a tanácsi rendelet reformját illetően. Ezt a tanács jogi szolgálatnak véleménye alapján dolgozták ki. A jogi szolgálat úgy gondolta, bármilyen okból legyen is ez így, hogy ketté kellene osztani az eredeti javaslatot. Két különböző javaslattá kellene átalakítani. Nemrégiben a bizottság döntést hozott azzal kapcsolatban, hogy Malmström biztos asszonynak engedélyt adjon arra, hogy a tanács álláspontjához közeledjen, a tanács átjavasolt szöveget nézve, miután a tanács szövege a már említett elemeket tartalmazta, nem sokára Mámström biztos asszony egy dokumentumot eljutott majd a tanácshoz és a parlamenthez, amely a született javaslat átcsoportosításáról szól, tehát ugye kettő azonos rendelet lesz majd. Hát köszönöm, el vagyok veszve. A jelentéstevő javaslatát meghallgatva azt mondta, meg kell vizsgáljuk, halasszuk el a következő ülésre. Most meg azt mondják, lehet rá szavazni, hát akkor lehet, akkor szavazzunk. Speróni úr, kérem, halasszuk el, vagy szavazzunk, mondja meg, mi legyen. Mindazok után, amit az Európai Bizottság részéről hallottam, azt mondom, akár szavazhatunk is. Lényegileg nem változtat semmin. Az állásfoglalás érvényben marad, akkor is, hogyha egyben, akkor is, hogyha két részben döntünk róla. Tehát akkor azt mondja javaslatos, hogy szavazzunk, nem látok ellenvetést, akkor kérem mindenki jelezze készfeltétellel, hogyha elfogadják-e a jelentős javaslatát. Ha elektronikusan akarnak szavazni, akkor tesztelni kell. Akkor először tesztelni kell elektronikusan. Kérem mindenki tegye be a kártyáját. Tesztszavazást tartunk. Und? Ja. 23. Also scheint alles zu Úgy látom, minden működik. Akkor a rendes szavazást tartjuk meg, Ki, javas, ki tehát Perón úr javaslatára szavazzunk. Kérem, nyomják meg a gombot, hogy szavazzunk-e. dafür. 23-an mellette, 3-an tartózkodtak, ellenszavazat nincs, így akkor eldöntöttük, hogy lezárhatjuk ezt a naprendi pontot, és zárt ülést kezdünk. Néhány másodpercet szünetet tartunk, annak érdekében, hogy mindenki elhagyhassa a termet, aki nem hivatalos a zárt ülésre. És aztán azonnal folytatjuk a zárt üléssel. Das Webstream müssen wir auch abschalten.